Please, those colleagues who... Kérem, azokat a kollégákat, akiknek más dolgok van, azok távozzanak el a teremből. Mi pedig elkezdjük a következő napirendi pontunkat, ami nem más, mint eszmecsere azon globális kihívásokról, amelyet az Európai Unió kutatákája tartogat. Ennek Landaburu, illetve Kevin Watkins a vendégeink. Ők tanulmányt készítettek Európa szerepe a világban címmel, és egy másik tanulmányt is, amelynek az a cím, hogy miért van szükség Európa, miért van szüksége Európa problémájának egy globális megoldásra, és a világ problémájának egy európai fellépésre. Most megkérném a két vendégünket, hogy egyenként 10-10 percet beszéljenek, majd utána pedig eszmét cserélünk. Remélem, hogy jól mondom, hogy itt üdvözölhetem Grébi Scholz, Laport, eh, urakat az európai eh, csoportból je voudrais avant tout évidemment euh, vous féliciter pour. Euh, Én is szeretnék az önök emlékében történt megválasztásához gratulálni, és a külügyi bizottság fontos és kényes munkájához sok sikert kívánok. A világban történő dolgok, az európai események óriási kihívást jelentenek, és talán az Európai Parlamentnek is növelni kéne ezekben a kérdésekben a jelenlétét nemzetközi szinten is. Európánk, amelyet Jacques Dolor és mások hoztak létre, három fő ö, tengely mentén működik, ugye a polgár és a polgárt érintő kérdésekkel foglalkozunk, a verseny, a szolidaritás kérdéseivel és az együttműködés kérdésével, Jacques Delors értelmében, és a harmadik tengely a külső fellépések tengelye. Ebből is látható, hogy a think tankünk ben fontos szerepet szánunk az Európai Unió szerepének a világban. Más szervezetektől, think tankektől talán az különböztet meg minket, hogy a problémák kapcsán nem dogmatikus, nem túl elméleti, megközelítést követünk, hanem pragmatikusak próbálunk maradni. A think tank tehát szolgálatára kíván lenni a döntéshozóknak, a parlamenteknek és végsősorban a polgároknak, azon személyiségek szellemében, eh, Pascal Lamit is idézhetnénk, Madame Giku, és így tovább mások, akik olyan európai politikusok voltak, akiknek volt víziójuk eh, Európa jelene és jövője és külpolitikája tekintetében. Más szervezetektől, think tankektől talán megkülönböztet minket az is, hogy úgy döntöttünk, hogy bizonyos prioritásokra fókuszálunk, amelyeket elsődlegesnek tartunk, és amelyekről azt gondoljuk, hogy a következő évek során a jogalkotásban aktuálissá válnak majd. Ide sorolnám például a mai találkozót is önökkel, hiszen úgy gondoljuk, hogy önöké a jogalkotás felelőssége külügyi tekintetben is. A Jacques Delors intézet óta, létrehozása óta dolgozunk egy manifestum folyamatos megfogalmazásán, módosításán, amelyek ezeket az elveket tartalmazzák. Mivel önöknek ma kevés az ideje, talán 10 percet kaptam, ha jól értem, de már most kérem az elnök úrtól, hogy talán még 5 percet engedjen meg ezen felül is nekem. A legnagyobb barátság mellett is ez nehéz lesz, mondja az elnök. Nos, a lényegről. Talán banálisnak hangzik, de fontos kimondani, hogy az évek múltával az Európai Unió, Európa, a tagállamok közössége lelassult, és csökken a nemzetközi befolyása. Ezt mindenki látja, van, aki kimondja, van, aki nem, ez egy realitás. Ezt le kell, hogy szögezzük. Ebből kell kiindulnunk, tehát másodszorban pedig azt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy a nemzetközi helyzet az utóbbi hetekben is drámaian ö, romlott, és Európa környékén halmazódnak a bajok ebben a pillanatban, ami különös felelősséget ró ránk. Tehát két eleme van a gondolkodásnak, egyfelől reakciót várnak tőlünk, fellépést, egy újfajta engagement, miközben tudjuk, hogy hosszú távon egyfajta dekadencia jellemzi Európát. Tehát egyre frissebben kéne fellépnünk, miközben egyre nehézkesebben mozgunk. Ebből az következik, és ez a manifestumban is benne van, és kiküldtük önöknek, persze más szavakkal, hogy egy tagállam sem képes egymaga ezekkel a válság kérdésekkel megbirkózni, és a külügyi fellépést meghatározóan befolyásolni Európában. Ez az arab tavasz kapcsán is kiderült, Putyin úr ukrajnai politikája kapcsán is kiderült, Egy ország Európában egymaga képtelen jelentős nyomást gyakorolni, hatást kifejteni, a realitást megváltoztatni. Tehát egy olyan világban, amely egyre összefonódottabb, egyre versengőbb, és egyre több konfliktussal terhelt, az európai dimenzió továbbra is elengedhetetlen, alapvető, sőt egyre szükségesebb a fellépésben. A kérdés tehát az, hogy mi az a hozzáadott érték, amelyel Európa szolgálhat a külügyi politikák számára. Abban a jelenlegi kontextusban, amely hát meglehetősen bonyolult. A realizmus talaján maradva, és Jacques Dollar ilyen szempontból is példa, világosan megmondta ugyanis, hogy hosszú intellektuális érésre van szükség ahhoz, hogy a külügyi politika európai szintre helyezhető legyen. Sajnos még mindig messze vagyunk ettől, tehát intenzíválni kéne azt az intellektuális tevékenységet, amely ebbe az irányba hat, és megteremti a valóban e- közös fellépés alapjait. A realitás azt diktálja, és ezt sem hanyagolhatjuk el, hogy kimondjuk, hogy a Maastrichti szerződés elavult. Nem felel meg a külügyi kihívásoknak, a biztonsági kihívásoknak, a kapacitás építési szükségleteknek, főleg védelmi területen. A Maastrichti szerződés megbukott ezen a területen, miközben persze más területen nyilván továbbra is jelentős, de a védelmi miniszterek decemberi kongresszusa, találkozója kijelölte azt az irányt, amelyet követnünk kell, és ez túlmutat a Maastrichti szerződésen másfelől azt is meg kell állapítanunk, és ez is a realitás része, hogy ellentétes vélemények uralkodnak az egyes tagállamokban. Ezzel is, és ez nem meglepő, realitásként, realitásként kell számolnunk, minden országnak megvannak, vagy megvoltak legalábbis történelmi prioritásai, amelyek ma is hatnak, és nem lehet ezektől hirtelen elvonatkoztatni. Ugyanakkor súlyos következménye ezen körülményeknek az, hogy hiányzik a közös missziótudat, a közös leader, a vezető, aki képes lenne meghaladni a múlt megosztottságát, vagy nem akarunk, vagy nem tudunk tovább lépni. A jelenlegi nagyországok vezetőiből is hiányzik sajnos az ambíció. Lehet, hogy a közelmúlt eseményei ezt majd kikényszerítik. Kikényszerítik a jobb együttműködés, a külső és közeli agresszió sajnos úgy látszik kell ahhoz, hogy ez kikényszerüljön. Egy biztos, hogy nem dőlhetünk hátra a karosszékben, és nem szabad defetistaként fellépnünk, igenis van szerepünk, proaktív szerepünk is lehet, és a következő jogalkotásnak ezt fontolóra kell vennie. A külügyi politikát öt területen kellene új alapokra helyezni, és megvalósítani azokat a reformokat, amelyekről eddig is szó volt már, de különböző politikai érdekek meggátolták őket. Az első ezen öt prioritás közül. Gyors leszek de ezt el kell mondanom. Olvassák el persze majd az anyagot. Tehát az első terület, ahol úgy gondoljuk, hogy igenis lehet előrelépést elérni, a válságkezelés és a válságkezelési kapacitásaink növelése, illetve közös irányítás alá helyezése. Ilyen értelemben már történt előrelépés a decemberi védelmi miniszteri tanácson, tehát a döntéshozási láncot rövidebbre eh, vették maguk között a tagállamok, és eh, ez már is egy ellépés. A közös védelmi politika tekintetében szerintünk elengedhetetlen lenne, hogy erős védelmi, közös védelmi politikát folytassunk, ha más nem, egyes országokkal szemben. Tehát a túlérés a tét, tehát egy olyan hatalommal szemben, mint Oroszország nem lehet másképp, mint egységesen fellépni. Ami a jogalkotási vonzatát illeti ennek, látnunk kell, hogy ehhez az európai biztonsági stratégiát revidálni kell, amely egyébként egy jó és érdekes anyag volt annak idején, amikor megszületett. Javier Solana, Solana volt ennek a ö, bölcsőjénél ott. A prioritásai jók, érvényesek máig is. Jelenleg a bizottság alelnöke képviseli ezeket a feladatokat, csak hogy ezek nem elegendőek a jelenlegi helyzet értelmezéséhez, a fenyegetések középhosszú távú megértéséhez ebbe az irányba ugyan, de tovább kell lépni. Tíz éven át semmi nem történt igazán ezen a területen, miközben például a vallásos ö, ö, szélsőségek eluralkodtak a világban erre nincsen egy szava sem ennek a dokumentumnak. Tehát újra kell definiálni stratégiánkat alapjaiban, a meglévő alapok segítségével, az új kihívások tükrében. És ebből kell majd levezetni a későbbi konkrét politikai prioritásokat minden egyes tagállamban, de a közös fellépés területén is, ahol bizony az Európai Parlamentnek is bőven jut majd szerep. Hogy a végére érjek a mondókámnak, persze még csak az első prioritást mondtam el, ennek elvileg semmi nem áll akadályában, hogy egy fehér könyvet alkossunk a jövőbeli védelmi politikáról. A statisztikákból, a költségvetési számokból, az európai országok gazdasági stagnálásából, illetve a kialakult és új fenyegetések tükrében nyilvánvaló, hogy itt újra kell fogalmazni ezt a stratégiát. Felelőtlenség lenne nem lépni ezen a területen. Második prioritás az öt közül a a közös energiaellátási politika, amely javítaná Európa ö, ellátottságát, függet, függőségét csökkenteni. Az utóbbi években történt már egy-két lépés ebben az ügyben. Van egy európai energia közösség, amely kicsit hajaz az 50-es években létrehozott szén és acél közösségre, vagyis újra kell indítani a stimuláló versenyt a szereplők között, diversifikálni kell a forrásokat, és a tartalékokat pedig növelni kell, főleg Oroszország kapcsán. Ennek a fő csapás iránynak persze konkrét vonatkozásai is vannak és lesznek, de fontos, hogy a nemzetközi pódiumokon Európa egységes véleményt képviseljen legalább a célok tekintetében. Sokan ezt most már belátják, meg is fogalmazódik ez az egyes politikákban is, például a lengyel miniszterelnök, aki most az Európai Tanács elnöke lesz majd, is már is megfogalmazta ezt, de eh, ahhoz, hogy ebből legyen valami, jogalkotásra is szükség lesz. Ez volt a második prioritás. Harmadik prioritás, foglalkoznunk kell az emberi erőforrásokkal, mégpedig perspektívikus módon, hogy milyen emberi erőforrásai vannak és lesznek az Európai Uniónak, ideértve a bevándorlást is. Egyes helyeken ö, emberi drámák zajlanak Európában is. Európa most abba az irányba lép el, hogy egyre jobban zárja a határait, csökkenti a bevándorlást, amennyire képes rá, és nincs továbbra sem pozitív bevándorlási politikánk. Nyilván fontos a biztonsági aspektus a bevándorlás kapcsán, de nem ez az egyetlen lehetséges szempont. Ahhoz, hogy Európa jövőben is ö, ö, súlyt képviseljen, ahhoz egyfelől fel kell lépni az illegális bevándorlással szemben, ugyanakkor a tagállamok között sokkal nagyobb szolidaritásra lenne szükség a kényszerű vagy pozitív bevándorlás kezelésében, és nem elég a jelent helyzetni és kezelni a jelen helyzetet, és még ide se jutottunk el, hanem perspektívikusan kéne erről a dologról gondolni, gondolkodni, emberi erőforrás politika i értelemben, objektíven érzelmek nélkül, és támogatnunk kellene a legális bevándorlást. Most már tényleg rövidre fogom mondókámat. Negyedik prioritásunk a gazdasággal kapcsolatos, és azt mondja ki, hogy sokkal dinamikusabb kereskedelem politikára lenne szükség. Meg kéne nyitnunk határainkat a szolgáltatások előtt, és a fejlődő országok irányába nem csak technológiát, hanem szolgáltatást is kéne exportálni. És a transatlanti szerződés ebben fontos szerepet játszhat. Alapvető jelentésségű, mert ha normák az USA és az EU között közelednek, akkor Európa is beszállhat abba a vezető szerepkörbe, amelyet jelenleg az USA képvisel. Ez szerintem szükségszerű dolog. Bátraknak, bizakodóaknak kell lennünk. Afrika még egy nyers, nyitott piac, óriási potenciális felvevő piac, ez Európának különösen fontos terület. Az utolsó prioritásunk pedig az, hogy alapjaiban kellene a szomszédsági politikát újra gondolni. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy a szomszédsági politika inkább kudarc, mint siker 2004-ben, és ott voltam Prodi elnök úr mellett, amikor ez megfogalmazódott, egy megközelítés, amely azon országoknak akart valamilyen ö, koncot adni, akik nem válhattak az EU tagjává akkor, de továbbra is hát ö, ö, vonzerőt jelent számukra. Volt ennek sikere az első években, de most már azt látjuk, hogy ez megváltozott. Kelet-Európában nincs igazán érdeklődés az EU iránt, Afrikában sincs EU iránt érdeklődés. Miért? Mert nem adunk adekvát perspektívákat nekik mind a fejlesztési politika, mind a kereskedelem, mind a mobilitás területén csak beszéltünk, de amit tettünk, az nem volt elég ahhoz, hogy ezen országok és polgáraik számára vonzóvá tegyük Európát. Ezt be kell ismerni. És ezen túl, ráadásul az is igaz, hogy egyes dél-európai országok maguk is válságba kerültek, illetve az ott dúló líbiai, szíriai válságok őket különösen érzékenyen érintik, és most Putyin úr politikája kapcsán is kiderült, hogy hiányzanak az adekvát válaszok. Ez egy abszolút szükségszerűség tehát, hogy alapjaiban gondoljuk újra a szomszédsági politikát. Szerintem például különbséget kéne tenni azon országok között, ahol még van attraktivitása EU-nak, és ezek felé nagyon lendületesen nyitni kéne, mint például Marokkó vagy Tunézia, és azon országok, amelyek pedig nem akarnak privilegizált partnerséget az EU-val azokat meg el kell felejteni, legalábbis idéglenesen, tehát kevesebb országgal, de sokkal vonzóbb fellépéseket kéne megvalósítani. Összességében összefoglalva tehát egyfelől mondom, realitás érzékre van szükség, az Európai Unió belső működése megértése nélkül nem tudunk a külső területeken sem előrelépést elérni, jogot kell alkotni, eszközöket kell teremteni ahhoz, hogy konkrét ö, fellépési esélyünk legyen. A bizottság alelnöke ö, ö, felelőssége el, elfeledhetetlen, de minden hónapban üléseztek a külügyminiszterek az utóbbi öt évben is, és lehet volna lehetőségük, hogy stratégiai, tervezési, konceptuális területen előrelépjenek. Ez nem történt meg. Sokkal jobb koordinációra lenne szükség a közösségi aspektus és a tagállami aspektus között. Ez tipikusan a bizottság alelnökének feladata. Tehát közösségi területeken fejlesztés, energia, közlekedés, környezetvédelem, ezek úgymond belső politikai területek, de egyik sem elképzelhető a külügyi aspektus figyelembevétele nélkül, és az lenne a külügyi szolgálat vezetőjének a feladata, hogy ezt felismerje és ö, ebből tőkét építsen. Óriásiak a kihívások előttünk. Önöknek is, képviselő hölgyek és urak, itt az Európai Parlamentban nagy a felelőssége önök népeiket képviselik, a választókat, már pedig a választóknak is meg kell mondani, hogy ha Európa nem egységesen lép föl a külpolitikában, a, és ehhez a lakosság és a tagállamok nagy többségének támogatására is szükség van, akkor ezt a polgárok is megérzik a bőrükön. Köszönöm szépen. Remélem, hogy Vetkins úr betartja majd a kiszabott időt. Köszönöm szépen, azon leszek. Szeretnék mindenkinek először is köszönetet mondani. Tudom, hogy ez az első nap mindenkinek, és az első nap az iskolában mindenkinek nagyon nehéz. De hát vigasztaljon mindenkit a tudat, hogy innentől már csak jobb lesz. Köszönöm az alelnök úrnak, illetve a szakbizottságnak is azt, hogy bevont bennünket. És ha már tíz évvel ezelőtt lefolytattuk volna ezt a vitát, akkor, akkor főként a segítségnyújtásról beszéltünk volna, a külföldi befektetésekről egy kicsit, vagy a kereskedelemről. Persze most is beszélünk a segítségnyújtásról, viszont nagy részt ebben a tanulmányban a kollektív érdekeinkről beszélünk, és ez nagyon közel áll ahhoz, amiről önök is beszélnek ebben a szakbizottságban. Ez tükrözi azt, lehet, hogy ez nyilvánvaló, de mégiscsak érdemes megismételni. Tehát azt tükrözi ez, hogy nagy mértékben megváltozott a világ geopolitikai, gazdasági szempontból, és a globális gazdaság lemezei nagymértékben elmozdultak, egyre nagyobb a szakadék a gazdag és szegény országok között, észak és dél között. Persze van egyfajta folytonosság is a problémáinkat illetően, még mindig egy milliárd olyan ember van a világban, akik szegénységben élnek, vagy rengeteg gyerek hal meg alultápláltság miatt a világon évente. Tehát számos régi probléma még érint bennünket, ide tartozik a szegénység is, és ez már a külpolitikát is illeti. Az is egyre nyilvánvalóbb a fejlesztéssel foglalkozók számára, hogy amit mi korábban fejlesztési problémaként tekintettünk, az inkább biztonsági probléma, a kormányzás, az egyenlősség problémája, és ezeket a problémákat gyakran tapasztalják az EU, illetve a fejlődő országok is. Hadd ragadjak ki néhány példát. Az egyik alfejezetünkben arról beszélünk, hogy Európának is szüksége van globális megoldásokra. Hadd tegyek ki néhány példára amely önök számára is fontos lehet. Az egyik az ebola például. Az ebola egy direkt, egy közvetlen egészségügyi fenyegetettség az európaiak számára, és az európai állampolgárok problémáit azonban a nemzetközi meg, együttműködéssel is meg lehetne oldani. Vagy vegyük a bevándorlást a földközi tenger térségéből. Ezt határkérdésként is kezelhetnénk, és részben ez az, viszont a szegénységhez is kötődik ez a probléma. Néhány országban környezetvédelmi összeomlás volt, szegénység alakult ki, bizonytalanság, a biztonság hiánya alakult ki a konfliktusok miatt, és itt sem lehetséges egy egyedülálló európai megoldást találni. Itt sokkal inkább egy hatékonyabb nemzetközi fellépésre van szükség. És ez a központi témája a tanulmányunknak. Brock úr, aki épp visszatért hozzánk, szeretnék öntől idézni egy múlt heti kijelentését, amit Georgieva biztos asszony előtt tett. Ön akkor Ukrajnáról beszélt, de most hogy idézzem nagyjából, amit elmondott, minden erőforrásra, energiára szükség van az Európai Unióban, annak érdekében, hogy érdekeinket, értékeinket meg tudjuk védeni, és megfelelő módon koordinálni kell ezt. Most ez pontosan az az a keret, amit mi is alkalmaztunk a különböző problémák kapcsán ebben a jelentésben. Megpróbálom tartani a felszorolási időmet, ezért á, nagyjából felvázolom azt, amire rámutattunk. Mi gondoljuk, hogy az európaiaknak megvannak a pénzügyi eszközei, értékei, ahhoz, hogy megragadja a lehetőséget nemzetközi szempontból. Az az érv, hogy az Európai Uniónak hitélesen és hatékonyan kell felépnie a nemzetközi szintére. Nos, ezt a képet árnyalja a kormányok kudarca. Úgy véljük, hogy a kormányok kudarca ilyen szempontból nem elvi jellegű, vagy elméleti jellegű, hanem ez tükröződik a kevésbé hatékony politikákban. Öt fő területet azonosítottunk ebből a szempontból. Azt kérném majd, hogy olvassák el ezt a jelentést, de hogyha megnézzük az ötből az elsőt, akkor azt láthatjuk, hogy Európának mindenképpen részévé kell válnia a nemzetközi, a globális gazdaságban, annak érdekében, hogy jó jólét legyen. Az európaiak jóléte és eh, attól függ, hogy milyen helyünk lesz a globális piacon, milyen biztonságunk, milyen megosztott jólétünk lesz ezeken a piacokon. De hogyha megvizsgáljuk az európai politikákat a kereskedelem tekintetében, akkor regionális eh, megállapodásokat eh, alkalmazunk, amelyek nem igazán szolgálják a legszegényebb országok érdekeit. Vannak kereskedelmi politikák, amelyek eh, le vannak választva a fejlesztési politikáktól, vagy az adó, a adókerülés eh, problémája. Ez például aláássa Európában a bevételeket, és ez is akadály azt, hogy megfelelő eszközöket tudjuk nyújtani. Tehát eh, ezeket a problémákat nem sikerült megoldani még. Lennemburu úr már említette azt, hogy Európában nagyon ambíciózus célok vannak annak érdekében, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkenteni lehessen. Bizonyos szempontból hiteles múltat tud már felmutatni a klímatárgyalásokon, viszont a belpolitika területén ez már nem annyira hiteles. Ha megnézzük a szénőszi kibocsátás 30%-os csökkentését, és ezt szembeállítjuk a szén árával, akkor ez egy 5 euró tonnánként, tehát nem lehet vezető szerepet vállalni a klímaváltozás kapcsán, hogyha nem segítünk a szaharai térségeknek abban, hogy sikerüljön adaptálódniuk az ön környezethez. A konfliktus területén, ami tudjuk szakértőként, hogy nagyon sokan a konfliktus által sújtott területeken a szegénység küszöb alatt élnek, egyre inkább nő ezen emberek aránya, és ez egy olyan terület, ahol Európa változtathatna, ugyanis az Európai Uniónak nagyon jó eredményei vannak a konfliktus kezelés kapcsán, Kelet-Timorban vagy a Fülöp-szigeteken, de vannak olyan területek is, ahol a humanitárius segítségnyújtást elválasztják a konfliktus utáni újjáépítéstől. Tudjuk, hogy ha egy ország kikerül a konfliktusból, akkor nagyon is visszaeshet, ebbe a konfliktusba, és ezért eh, szükség van a humanitáris segítségnyújtásra, illetve a konfliktus utáni segítségnyújtásra. Tudjuk, hogy a világ számos részén nagyon sokan elválasztják a külpolitikát a segítségnyújtás politikájától. A demokrácia, illetve az amerikai kritikus területén ezek olyan területek, ahol az Európai Unió a kialakulása miatt, vagy akár az Európai Emberjogi Karta miatt is valóban előnyel rendelkeznek. Azok olyan értékek, amelyeket nem szintén is képviselünk, és sok esetben ez sikeresen történik, sok esetben viszont nem. Egyiptom esetében a stratégiai és kereskedelmi érdekek győzedelmeskedtek bizonyos esetekben a az emberi jogi kérdések fölött. A szaharalati területeknél sikerült a szegénységet valamelyest csökkenteni, viszont az állampolgárok alapvető nem sikerült javítani. Tehát a kihívás az az az EU számára, hogy az emberi jogok minden egyes eszköz felett győzelemeskedjenek, tehát kereskedelmi politika, gazdasági politika, ennek tükröződnie kell a befektetési politikákban, szerződésekben is. Az utolsó pont, amit szeretnék kiemelni, az a szegénység és az egyenlőtlenség. Már elmondtam korábban, hogy az Európai Uniónak mindenképpen egy virágzó, sokkal inkább az egyenlőségre építő globalizációt kell képviselnie, ez áll a világ érdekében és az Európai Unió érdekében is. Ha megnézzük a szegénység csökkentésének kihívását, akkor azt láthatjuk, hogy számos terület van, ahol jó eredményeket tudunk felmutatni, csökken a szegénység, a gyerekek túlélési aránya növekedik, az oktatásban részvevők aránya növekedik, viszont ennek az üteme csökken, egyre többen maradnak le, még az erőlépés ellenére is. Ez egy globális megjelenése egy európai problémának. Egy jólétben élő közösségben túl sokan lemaradnak én azt mondanám, hogy nagyon sok eleme van a Lisszaboni szerződésnek, illetve az európai eszközöknek számos eleme van, amelyeket kombinálni lehetne annak érdekében, hogy Európa, az Európai Unió ne csak az abszolút szegénységet tudja megoldani, hanem az óriási egyenlőtlenséget is az egészségügy, az oktatás, vagy akár a vízhez való hozzáférés tekintetében. Már elmondtam korábban azt, hogy eh, a tanulmányban beszéltünk az irányítás eh, kihívásáról. Landáború úr számos kijelentésével egyetértek, viszont hadd mondjam el közvetlenül azt, hogy melyek ezek a, a, az irányítási kihívások. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy koherencia probléma van, ez senki számára nem meglepő. De hogyha megnézzük az irányítási struktúrát, amely az inkoherens irányítás irányába hat, akkor azt láthatjuk, ez a valódi probléma. Mindenképpen nagyobb politikai koherenciára van szükség, és a főképviselő, illetve az elnökség között vannak átfedett illetékességi körök, 27 biztos, 28 biztos van, akik nem igazán koordinálnak egymás között, egymást átfedő tárcáik vannak, és nem igazán alakul ki eh, egy koherens kép Európa, illetve a világ számára, ezzel is foglalkoznunk kell. A fő képviselő, két perc, és utána befejezem, a fő képviselő alelnök eh, szerepe főként a bővítésre, a biztosra koncentrál. Mi amellett szállunk síkra, hogy hatékonyabb koordináció valósulhatna meg, hogyha lenne egyfajta biztosi klaszter, akik foglalkoznának a fejlesztéssel, a segítségnyújtással, a lefetetéssel, a klímaváltozással, mert jelenleg Európa hatékonysága, illetve fellépése globális szinten csökkent. Nem formális változtatásra van, szükség, hanem valóban egy igazi változásra van szükség a politikai kultúrában. Így az Európai Parlament szerepe is jobban eh, kiemelődne, hogyha koordináltabb lenne a fellépés. Ahogy mondtam, az érvelésünk részleteit a tanulmányban olvashatják. Egy kérést intéznék önökhöz végezetül. Egyről álló alkalom mutatkozik most – az Európai Unió intézményi rendszere inog, az európai állampolgároknak csak egyharmada bízik az európai intézményekben. Az emberek azt látják, hogy nem tudnak eredményeket felmutatni az intézmények. Úgy gondolom, hogy itt a lehetőség arra, hogy nemzetközi szinten is fel lehessen eredményt mutatni. Hogyha ezeket az ajánlásokat elfogadják, akkor valóban hatékonyá tud válni az EU, tehát globális megoldásokat kínálunk, amelyekkel az Európai Unió valóban a középpontba kerülhet. Köszönöm. Thank you much for the reports. Köszönjük szépen ezt a tanulmányt, a beszámolót. Úgy gondolom, hogy a közeli jövőben ezt az elvekről szóló vitát folytatnunk kell, és ehhez biztos, hogy fontos anyagokat találunk ebben az anyagban. Egyéb iránt holnap beszélünk az elkövetkező főmegbízott asszonynal, és látnunk kell, hogy maximum háromnegyed hétig van időnk, ez nem hosszú idő, és ilyen módon hamarosan a költségvetésről is meg kell kezdenünk a vitát. a heten jelentkeznek, kérem, hogy mindenki egy percben szólaljon fel. Vagy halasszuk el a költségvetési szavazást? Nem, hát a szavazásra 12 órakor kerül sor. Próbáljuk meg az egyperces felszólalásokat. Pirinszki asszony, nincs itt. Nem, itt vagyok, itt vagyok. Új képviselője vagyok az Európai Parlamentnek, és azért vagyok itt, mert az Euronest delegáció tagja vagyok, és az előző meghallgatáson vettem részt. Egy fél percre lesz szükségem, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni Landebur úrnak. Ötödik pontként beszélt a szomszédsági politikáról. Nos, a keleti partnerségről szeretném kérdezni, hiszen azt mondtam, hogy ajánlatunk az Európai Unióként nem volt kellőképpen meggyőző sőt nem is jól fogadták ezt az ajánlatot, mert nem kellőképpen stabil alapokon állt ez, és nem biztosított realista kitekintést, reális jövőképet a partneri, partnerségi programban szereplő országok számára, hogy valamikor valódi tagokká válhatnak. Kérdezem tehát, Szükség volna arra, hogy a keleti partnerség politikáját átgondoljuk, mégpedig úgy, hogy egy olyan térséget alakítsunk ki, amelyben igazi interakció zajlik a keleti partnerség keleti felén lévő országokkal. Nem úgy, hogy közelebb, közelebb vonjuk őket az Európai Unióhoz, hiszen ezzel leválasztanánk őket a keleti szomszédaikról. Lát ebbe esélyt lehetőséget? Definitely one minute, not one hour, but uh, probably we can't do any more justice. Egy perc valóban, csak egy perc valóban szorít az idő. Hát um, Landbur úr um, rat már húsz éve ismerjük, és nagyon örülök, hogy ismét itt van. Úgy gondolom, hogy mindkettejük um, célkitűzése talán túl becsvágyú, de ugyanakkor túl negatívan is látják a helyzetet. Azt gondolom, hogy az irányítási problémák jelentik az igazi kihívást, de az, hogy meghaladjuk ezeket, a meghaladásuk több új problémát hoz létre, mint amennyit megold. Ami pedig a feladatokat illeti, Egyetértek, hogy sok feladat a tagállamokra hárul, de a védelmi kapacitás vagy a bővítés tekintetében mit tudunk tenni akkor, hogyha a politikai szándék nem áll fenn? A multilateralizmus kérdéseivel, vagy a kereskedelmi kérdésekkel is foglalkozni kellene, hiszen a sokkal többet tehetünk annak érdekében, hogy a multilateralizmust megvédjük, támogassuk a világban. Látni kell ugyanakkor, hogy közös nevezőst kell találni a közös politikában, hogyha a közös politika nem nyugszik közös nevezőn, akkor nem nevezhetjük közösnek. De hát nagyon örülök ezzel zárom mondandómat, hogy itt van Köszönöm szépen. Landabur úrat üdvözlöm én is. Én is több mint 15 évvel ezelőtt együttműködhettem vele azon nagy erőfeszítése keretében, amikor a bővítést készítettük elő, és bizony sokszor működtünk együtt különböző részkérdésekben. Akkor ugye a mára tagállamok még jelölt államok voltak, sokat tanultam ebben az időszakban én is, többek között azt is, és ez a dolog még ma is releváns. Azt tanultam tehát, hogy hallatlanul fontos, hogy ne várjunk el másoktól valami olyasmit, amit mi magunk nem tudunk kezelni és teljesíteni. Tehát egy kis szerénységre van szükség, és arra, hogy a saját képességeinket és a saját határainkat is felismerjük. Ez sokkal bátorítóbb, mint hogyha csodálatos példákkal állunk elő, és példálózunk, de magunk sem felelünk meg az elvárásoknak. Azaz. Mélyen meg vagyok győződve rólam, hogyha harmadik államok irányában hitelesen akarunk politizálni, akkor a arra kell fektetnünk a hangsúlyt, hogy mi is azonosak vagyunk velük. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, mintha nálunk minden hibátlanul működne, minden tökéletes volna. Nem tanítómesterként kell fellépnünk a párbeszéd során, hanem egyenlő, egyenlőkként. Bizony, éppen ezen a nyáron fájdalmasan kellett megtapasztalnunk, hogy az intézményeink jól működnek, ha minden jól működik, ha keretfeltételek rendben vannak, ám sokkal kevésbé jól működnek, hogyha komoly problémákkal küzdünk. Ezt angolul megismételem. A mi intézményeink jól működnek, amikor minden rendben van, de sokkal nehezebben működnek, akkor, amikor fenntartható válaszokat kell találni, működ, működő válaszokat a nehéz kihívásokra. Márpedig, ha nem találunk jó válaszokat, akkor nagyon súlyossá válik a helyzet. Iglesias. Iglesias képviselő. Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a nevemet Julio Iglesias én szépen kiejtette, tehát biztos azért, mert ismeri a híres énekest. Öröm, hogyha elgondolkozik valaki az EU működéséről ebben a nehéz pillanatban. Nos, Európa komoly problémákkal néz szemben, szembe, és a világ folyamatos változásban van. Európa egy gazdasági nagyhatalom és egy politikai törpe, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Arról beszélt, hogy a nemzetközi, a globális változások öm, egy sor problémát felvetnek. Az oroszok ismét nagyok akarnak lenni, közben az éhség pusztít a világban, és a jólét elosztása, a jólét megosztása is problematikus. Voltak éppen nem eléggé koherens a fellépésünk, és megfelelő irányításra, megfelelő governance-re volna szükség. Vajon nem a demokráciával van a probléma, hiszen az önbeszédéből hiányzott a demokrácia szó. Maastrichtról beszélt, de hát persze, a, igazából az például az EKB nem elszámoltatható. Tehát úgy gondolom, hogy a demokráció alapértékei e, is problematikus az Európai Unióban. A trojka pedig e, voltak éppen nem ad választ az állampolgárok problémáira, már pedig ezzel az igényen lép fel. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki tartsa be az egyperces felszólalás időt, de hát jelzem, hogy az Európai Központi Bank igenis negyedévente, az LKB negyedévente beszámol a megfelelő Európai Parlamenti Szakbizottságoknak, ezt csak úgy zárójelben mondom. Következő felszólaló. Köszönöm szépen. Landobur úr. Nagyon érdekes volt ez a jelentés, ennek csak az összefoglalóját tudtam elolvasni. De az ön bevezetője előadása után is úgy gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyek vitathatatlanok. Például, hogy arra volna szükség, hogy ez európai biztonsági stratégiát a 2003-as biztonsági stratégiát áttekintsük, átalakítsuk, ez kézenfekvő. Ebben nincsen vita. De ugyanakkor a társulás folyamata, vagy esetleg a bővítés lehetősége, ma már um, nem olyan menő uh, lehetőség, nem olyan uh, vonzó elképzelés, mint mondjuk 10-15 évvel korábban. Észrevettem valamit a felszólalásában. A szolidaritás szót egyetlen egyszer említette ki, csak akkor, amikor az illegális bevándorlás kezeléséről beszélt. Hát ez szöget ütött a fejemben. Második észrevételem. Beszélt a geopolitikai kihívásokról, az igazi geopolitikai problémákról, amelyekre közös erőfeszítéssel kell választ találnunk. Erről beszélt. Nos, Oroszország és Oroszország neoimperialista politikájáról nem beszélt a problémák felsorolása során. Persze, Oroszország Ukrajnával szembeni politikáját néhol megemlíti a jelentés, de jelzem, hogy Ukrajna, az ukrajnai orosz politika egy régen kialakult külpolitika újabb megjelenése. Az orosz imperializmus soha nem volt nagyvonul a szomszédokkal Gondoljunk csak a keleti szomszédság más országaira, például a déli kaukázusi országokra. Hogyha ők esetleg úgy élik meg, hogy az Európai Unió már nem annyira vonzó, akkor ez azért van, mert eh, vagy most, vagy a múltban úgy érezhették, hogy megfeledkezett az Európai Unió róluk. Úgy gondolom, hogy helyes volna tehát, hogy a problémákról nyomatékosabban beszéljen, és úgy gondolom, hogy nem az elmélyített integráció megoldás ezekre a problémákra. Uh, Mr. Landaburu, Mr. Watkins, Landaburu úr és Watkins urak egyetértek a jelentésükkel, az összefoglalójukkal de úgy gondolom, hogy az egyenlőtlensége nem csak az EU és a külvilág között, hanem az EU-n belül is fennáll. Az adóelkerülés kérdése valóban nagyon fontos, erről beszélt. És van egy másik kérdés, amely szintén nagyon fontos, ez pedig az atomenergia kapacitás kérdése. Hiszen nem érhetjük el az energia önellátást, eh, hogyha nem foglalkozunk az atomenergia megfelelő felhasználásának kérdésével. Ugyanakkor még valami hiányzott, a külügyi fellépésünk koherenciáját eh, na hiányáról nem beszéltünk. A közös külös biztonságpolitik és közös külös védelmi politika soha nem akart koherens lenni, illetve akart volna, de bizottság soha nem tett lépéseket akarnak érdekében, hogy a két politika koherenciáját megteremtse. Márpedig, ha az irányításról beszélünk, akkor ez az egységes megközelítésre van szükség, és persze mindez felveti az ENSZ biztonsági tanácsának reformja kapcsán aktuálisavált vált kérdések vizsgálatát is. Mr. Chairman. Elnök úr, póttagja vagyok a AFET-nek és a devének alelnöke vagyok. Ebbéli minőségemben szólalok föl, kitűnő ez a jelentés, meg kell erősítenünk az Európai Unió globális világban játszott szerepét, és úgy gondolom, hogy azokra a területekre kell koncentrálnunk, ahol a világon vezető hatalom vagyunk, ez a környezetvédelem, a fejlesztés és a kereskedelem. Ezen területek persze más politika területekkel függenek össze, és Watkins úr beszélt arról, hogy ezeket eh, jobban kell koordinálni a bizottságon belül. Érdemes volna egy saját kezdeményezésű jelentést az Európai Unió globális szerepéről megfogalmazni, és ezt a többi releváns szakbizottsággal válvetve megírni. 50 másodpercig beszéltem, köszönöm szépen. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid kérdésem van vendégelőadókhoz. Juncker bizottsági elnök arról beszélt, hogy az elkövetkező öt évben nem várhatóak új uh, tagok a EU-ban. Kérdezem, hogy ez a nyugati Balkán államaira is vonatkozik, akik keményen dolgoztak a társulási szerződés megkötése érdekében, vagy a Moldáv köztársaságra is vonatkozik? A Moldáviában júniusban választásokat tartanak. Mit gondol, hogy Juncker ezen kijelentése milyen kihatással fog járni a moldovai köztársaság választására? You, you told me one minute and you look very serious. Azt mondta, hogy egy perc, hát akkor igyekszem valóban egy percben összefoglalni ezt. Nézzék! Egyetértek a kérdésekben megfogalmazott felvetésekkel. Igen, alázatosan kellene fellépnünk, és a szolidaritás elvéről sem volna szabad megfeledkeznünk. Nem szabad, hogy túl becsvágyók legyünk, de azért nem szabad lemondanunk a becsvágyról sem, realista becsvágyra van szükség. Egyszerűen azért, mert sok olyan terület van, ahol lehetőségek állnak előttünk, amelyekkel nem éltünk idáig az irányítási struktúrák okán. Sokan kérdeztek rá Ukrajnára, Oroszországra joggal, de Mali, Dél-Szudán vagy a, közp- a közép-afrikai köztársaság problémái megmutatják, hogy a külpolitika, az újjáépítési menetrend és a fejlesztési menetrend nem volt kelléggé koherens. És ez akadályozza az EU fellépésének eredményeit. Vagy az energiaellátás területén. Például a széndiokszid kibocsátási piac és az európai kibocsátás csökkentési cél láthatóbbá tétele világosabb, határozottabb előrelépést tett volna lehetővé. Egyetértek azzal is, hogy több szakbizottság között kellene kapcsolatot teremteni. Voltak éppen erről beszélünk a jelentésünkben. Arról tehát, hogy horizontálisan kell megközelíteni a kérdéseket, és egy más irányítási struktúrával lehet jobban elérnie a céljainkat. Howitt úr joggal beszélt arról, hogy nem a valóságtól elrugaszkodottan, irreálisan, utopisztikusan kell gondolkoznunk, nem a realitás elve kell, hogy érvényesüljön, de az éghajlatváltozási politika területén is túl kell tekintenünk a 2015-2020-as határidőkön, és meg kell őriznünk Európa vezető pozíciót, ilyet. Két perc, 19 másodpercben sikerült összefoglalnom ezt, elnök úr. Bon, un, merci pour euh, les... Egy percben általánosságban próbálnék reflektálni, anélkül, hogy végleges következtetéseket vannék le. Újcki úr gondolatára fűzném fel a többit is, hogy a politikai akarat megvan-e. Az európai intézmények, bizottság, parlament szerepe elsősorban az, hogy folyamatosan, okosan vizsgálja a nemzetközi helyzetet, és realitás alapot képezzen annak érdekében, hogy a polgárok felé hiteles képet közvetítsön a világról, illetve a tagállamok közötti különbségekről. Tehát legalább az elemzés szintjén kohézióra van szükség, illetve a lehetséges közös európai fellépések kimutatására másodszorban, annak érdekében, hogy több politikai akarat legyen az európai integráció érdekében, ez, ehhez javaslatokra, gondolatokra van szükség, amelyekről vitázunk. Itt lehet hagyatkozni a think tankekre, de a különböző intézményekre, az egyes országokra is, és a politikai pártokra is. Önöknek, nekünk, mindenkinek felelőssége, hogy innovatív gondolatokkal álljon elő, és a polgárok szempontjából, a polgárok érdekében javaslatokat tegyen, amelyekkel mobilizálni lehet a meglévő kapacitásokat. Nagyon sokszor elindult Európa egyes gondolatok mentén, és mindig volt valaki, aki megállítsa ezeket a folyamatokat. Már csak Iglesias úrnak válaszolnék spanyolul. Nem tudom elfogadni, amit ön mond, vagyis azt, hogy a trojka az EU egyik fő szerve. A parlament az önszervezete sokkal fontosabb, és a választók által választott személyek ö, sokkal fontosabbak. Ne űzzünk gúnyt a saját ö, működésünkből a legtöbb polgár egyébként szeretné azt, hogy az EU erősebb legyen a világban, és az európai elvek, az értékek, az emberi jogok érvényesüljenek. Köszönjük szépen az uraknak, Iglesias úrnak remélem majd lesz még alkalma, hogy folytassa ezt a vitát. Nagyon átfogó kérdésekről beszéltünk. Talán egy, egy katalógusát érdemes lenne összeállítani a követeléseinknek, Lehet, hogy érdemes lenne ebből az egészből egy úgynevezett bizottsági jelentést csinálni. Egy biztos, hogy a külpolitika egyre átfogóbb, gazdasági, szociális, fejlesztés, stb. aspektusai vannak, sőt a klímaváltozás kérdései is becsatolódnak ide. Tehát ehhez nagy okosságra van szükség, hogy ezeket együtt tekintve alakítsuk ki a saját véleményünket. Ezt érdemes talán megfontolni tényleg, és a praktikus következményeket levonni abból, amit hallottunk. Köszönöm szépen, Parabur úr, Landabur úr. Remélem találkozunk hamarosan. Hmm? Kolleginnen und wir müssen jetzt zu der Kedves kollégák, akkor holnap 12-kor szavaznunk kell majd. A jelentés készítő részéről van-e bármilyen megjegyzés? Balcitis. Citis. Balcitis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én értem, hogy már csak öt percünk van hátra, Nincs igazából semmilyen megjegyzésem. Szeretnék köszönetet mondani minden ö, frakció koordinátornak, árnyékjelentéstevőnek. 56 módosítót nyújtottam be. Megpróbáltam csökkenteni a ez a mérsékelni a bizottság által benyújtott csökkentéseket. Beszéltünk ma már számos problémáról, Mindenképpen összehangba kell hozni a pénzügyi eszközeinket a kívánságainkkal. A véleményemet elolvashatják, láthatják más frakciók véleményét is. Örülök annak, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk. Néhány nehéz esetben is sikerült kompromisszumra jutnunk. Szeretném megemlíteni Préda úr 11-es számú megjegyzését, mm, módosítóját az iráni képviselettel kapcsolatban. Itt is sikerült elérnünk egy kompromisszumot. Nem tudom támogatni Lőzing asszony módosítóit, aki szeretné törölni a koszovói rendőri misszióra szánt költségvetést, és szeretné csökkenteni a Frontexet ehhez inkább a polgári missziókra, a segítségnyújtásra szeretné helyezni a hangsúlyt. Én inkább azt mondanám, hogy megfelelő költségvetésre van szükség ahhoz, hogy el tudjuk végezni a munkánkat. A módosítók esetében e, a földközi tengeri kapcsolatos e, módosítók esetében Messerich e, Préda módosító, illetve volt egy plusz 10 milliós módosítás Palesztina számára. Sákez asszony módosítóját támogatni fogjuk. E, Marokkóval kapcsolatban, Izrael, a Palesztina esetében. Itt tisztában kell látnunk ezen kérdéskörben, és azt kérném, a módosítók szerzőitől, hogy jelezzék azt, hogy ki fog majd miért felelni. Ki fog majd felelni ezekért a módosítóikért. Ukrajnai a Hárkivben lévő tanulmányi központ, erről is van egy módosító, az volt a javaslat, hogy változtassák meg a nevét ennek, a neve, a változtatás az lenne, hogy Ukrajna oroszországi helyzette foglalkozó központ, hogyha Harms asszony egyetért ezzel a kis módosítással, akkor támogatjuk ezt a módosítót. Te go on. Tai Elnök úr, ennyi lett volna. Ennyit szerettem volna elmondani a 2015-ös költségvetés tervezetről. Köszönöm. Elnök, Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. a szavazatsági ülés után lesz az árnyék jelentéstevői ülés, remélem sikerül majd ott kompromisszumra jutunk, főként az iraki delegációt illetőleg, erről még holnap is beszélünk. Egy dolgot hadd mondjak el, abból, a, abból indultunk ki, hogy meg lesz a megfelelő finanszírozás, és azon kell lennünk, hogy a legfontosabb prioritásokat sikerüljön lefedni. És így tekintve számunkra az fontos, hogy a számos válság régióra nyújtott támogatás ne csökkenjen a jelenlegi helyzethez képest. Legalább ugyanazokat az eszközöket szeretnénk látni jövőre és ezen kívül. A választási megfigyelés. Ez nagyon kényes kérdés. Felmerül az a kérdés, hogy a 2004-es szint felé mehetünk-e, és vannak még kísérleti projektek is, amelyek számunkra nagyon fontosak. Egy ilyen projekt az, amit Gáller kollega végez, ez a közös védelmi biztonsági politikához kötődik egy másik projekt, Szalafranka úrhoz kötődik, ez, ezt egy korábbi kollégánk javasolta. A latin-amerikai drogkereskedelem van még egy projekt, amely a szomszédsági országok átmeneti folyamatára koncentrál, főként Belorussziában. Ez a nagyon fontos projekt remélhetőleg itt is a finanszírozás megmarad. Remélhetőleg sikerül előre lépni, és remélhetőleg a holnapi szavazás nem lesz túlságosan szoros. úgy kollégára tekintek, mikor ezt mondom, hiszen itt még vannak kisebb kérdések, amelyeket még tisztázni kell. Thanks. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy jó az, hogyha most elgondolkodunk a prioritásokról, mert egyre kevesebb a pénz, és a válságok miatt is jobban el kell azon gondolkodni, hogy hogy használjuk fel a pénzünket. A szomszédságban is számos válsághelyzet alakult ki, és ezért is figyelembe kell ezt venni. Hangsúlyoznám a prioritások közül a szom, keleti szomszédsági politikát, és szeretnénk Palesztinára is több pénzt kapni, mert nagyon nehéz a helyzet. Ott humanitárius segítségnyújtásra van szükség. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak. Jó volt az együttműködés, köszönöm szépen. Csendben akartam maradni, de hát mégiscsak hozzá kell szólnom Préda barátom hozzászólása után. Balcsitis uh, úr kitűnő munkát végzett, nagyon ö, uh, nagy kihívás volt az, hogy a választások után ilyen gyorsan elvégezze ezt a munkát, és valóban kitűnően látta el ezt a munkát, és szerintem a következő találkozó is sikeres lesz, szeretnék ehhez gratulálni. Most, hogy rátérjek erre a kis véleménykülönbségre, ez Irennel kapcsolatos, mi szeretnénk Teheránban egy állandó képviseletet látni, és én megértem azt, hogyha az EPP frakció nem akar ennek eleget tenni, és csak akkor akarják ezt az állandó képviseletet, hogyha sikeresek az Irennel folytatott tárgyalások. Persze a kérdés az az, hogy mi a sikeres tárgyalás, ez különböző értelmezésre ad lehetőséget, és úgy gondolom, hogy a delegáció cél pontosan az, hogy a siker még inkább kialakulhasson. Ez csak egy kis értelmezési különbség. Mi gyakran tartózkodunk, nem akarunk ártani az EPP-nek, viszont Szerintem jó ajánlatot tudtunk tenni az EPP-ben. Szerintem ez egy jó kompromisszum alapja lehetne, és remélhetőleg a későbbi találkozón sikerül majd ezt a kompromisszumot tényleg létrehoznunk. Tenok úr, hát nem meglepő módon a mi frakciónk ellenez bármilyen további növekedést a költségvetésben, Szerintünk még inkább csökkenteni kellene a kiadásokat a külpolitika kapcsán, a megszólító politikák idején erre lenne szükség, és általános eh, elfként nem akarunk semmilyen növekedést a költségvetésben, és vannak olyan területek, amelyeken még tovább lehetne csökkenteni. Vannak kivételes területek, mint ahogy arra rámutatott eh, az egyik kollégám is, például a keleti partnerség eh, kérdése ilyen, hát látnunk kell, hogy Ukrajnával jelenleg, a monetárius segítségnyújtás eh, közel-keleten, Észak-Afrikában, különösképpen Irakban, illetve Szíriában. Ez is prioritás, itt is lehet egyfajta költségvetési kiigazítás, de összességében a tanács álláspontját támogatjuk, vagyis csökkenteni kell. Iránnal kapcsolatban ez egy nagyon kényes pont, és nagyon eh, kemény érvek vannak mindkét részről. Én elfogadom ezt, a frakcióm úgy véli, hogy nem érett még az idő, rossz jelzést küldenénk Teheránnak, akkor, hogyha egy teljes EU delegációt küldenénk oda, lehet, hogy a dolgok még változni fognak, és mindenképpen fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat a kormányjal, főként az észak-iraki fejlemények kapcsán, illetve az iszlám állam kapcsán. De mindenképpen támogatjuk a törlést, és lehet, hogy lesznek olyan körülmények a jövőben, amikor ezt felül lehet vizsgálni, de jelenleg Irán véleményünk szerint nem eléggé megreformált demokratikus szempontból, és nem igazán győzött meg bennünket arról, hogy lemond a nukleáris programjáról. Nem igazán láttunk igazi javulást Teherán részéről az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok tekintetében. Die Frage der Priorität. A prioritások kérdését más kollégák már felvetették. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió költségvetése egyre inkább átláthatatlanná válik, és egyre inkább az külföldtől való eltávolodás szolgálja a geostratégiai érdekeink erőszakos érdekét, érdekre jutatását szolgálja, és ez pedig a humanitárius és az éghajlatváltozás és fejlesztési célok kárára megy. Ezért úgy gondoljuk, hogy meg kell akadályozni a költségvetés csökkentését, és növelni kell a költségvetés ezen e, részeit, ezért módosítóink ezekre a felvetésekre vonatkoznak, és e, csökkenteni szándékszunk azokat az eszközöket, amelyek mélyítik a konfliktusokat, és e, támogatnánk annak a költségvetési résznek a növelését, amely az humanitárius és a és a éghajlatváltozási e, célokat szolgálják. Nagyon fontos, hogy a palesztin területek számára a támogatást ne csökkentsük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most hallom először, hogy az európai intézmények destabilizálóan működnének a Ukrajnában. Mi volnánk az orosz, orosz tankok? Kérdezem öntől, kedves kollégá. Hát ez szarkasztikus, nem is cínikus volt. Szarkasztikus megjegyzés volt. Préda úr még Haujt túrnak akar válaszolni? Wird morgen äh, äh, Még Rebecca Harms kezdeményezéséről kell beszélnünk a Harkivi ö, oroszországi tanulmányok, Harkovi Oroszország tanulmányok intézetéről, de hát mi volna, hogyha inkább az Ukrán tanulmányok intézetét állítanánk fel, kérdezem. That's a logical question. Tényleg, logikusan ez következik az elmondottakból. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich. Köszönöm szépen. Holnap kilenckor találkozunk az olasz külügyminiszter asszonyjal. Szép estét kívánok! És nyolckor a kibővített elnökségülését tartjuk. Ich schlag diesen Titel vor, Center for Ukrainian and Russian Relations. Ja.